Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő pont kifogás az eljárási szabvezet 106. cikk alapján a genetikailag módosított NK603 T25-ös kukorica engedélyezéséről. Bart Tass az előadó. We have to vote, sorry. Elnézést kérek. A 13-as, 14-es pontokat együtt szavazok meg. Ugyanarról a kukoricáról az, amit engedélyezni kellene. Sylvie Godin, a másik előadó. Először is az állásfoglalás, hogyha az elsőt nem fogadjuk el, akkor szavazunk a másodikról. Tehát Szilvi Godin tervezetéről szavazunk először. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Bart Stars tervezetéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 15-ös napi rendi pontra térünk rá. Az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és fedhetetlensége messze Childers az előadó, az egyes kompromisszumossal kezdjük, ki támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Hatos módosító. Kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Hetes módosító támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Kilences támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Tízes támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 11-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezáró. Elutasítva. 12-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elutasítva. Mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellene mm, elfogadva. A 21-es módosító két részben, melle, első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es módosító kettő részben, az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom, elutasítva. 47-es módosító, egy szóbeli módosítóval. Van a szóbeli módosítóhoz kifogás? Nincs kifogás. Van kifogás? Nincs. Nincs kifogás, akkor szavazzunk. 47-es módosító az ECR mm, szóbeli módosítójával mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a 65-ös módosító jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott, szavazást lezárom, elfogadva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as módosító, két részben, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadva. 55-ös módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, szavazást lezárom, elfogadva. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Szavazást lezárom. Elfogadva. 64-es módosító. Három részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 67-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazzunk a véleménytervezetről, így a módosított formájában, elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadva. Congratulazioni ovviamente. Gratulálok, gratulálok az előadónak. Can I ask to hold... Uh, Kérdez, kérhetem a képviselőket és mindenki mást, hogy akit nem érdekel a következő napi rendi pontunkat, az legyen szíves és hagyja el a termet. Kérem, I ask another time to all the people. Még egyszer kérem mindazokat, akiket nem érdekel a következő napi rendi pontunk, hagyja el a termet a következő napi rendi pontunk, a 16-os. A gazdaságpolitikai koordináció az Európ- európai szemesztere 2016. Megadom a szót az előadónak, Andrei Kovacseknek. Kovacsevnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, megpróbálom röviden elmondani, melyek a fő pontjai ennek a véleménytervezetnek. Mint önök is tudják, az éves felmérés néhány hónappal ezelőtt került publikálásra. A célja az Európa 2020-as célkitűzéseinek elérése. Sajnos Ugyanezen a területen nagyon korlátozott előrehaladás volt az elmúlt években. Úgy gondolom fontos, hogy elkötelezettségünknek hangot adjunk, hogy e célkitűzéseket el akarjuk érni. Európai Uniós állampolgároknak tudni kell, hogy Európának szilárd stratégiája van, nem csak a, a válságból való kilábalásra, hanem a, a tartós fenntartató növekedésre is. A stratégia nem veszítette relevanciáját, és továbbra is megfelelő keret a munkahelyek és növekedés teremtéséhez. A Lisszaboni stratégia hibáiból levontuk a következtetéseket, ezért ez egy átfogóbb stratégia. Most a ciklus felénél újra tartalommal kell megtönteni. Lendületet kell neki adni a növekedés, a válságkezelést követően visszatérés a bizottság. Most újra a hosszú távú európai vízióra összpontosít. Fontos, hogy a 2020-as stratégia újra értékelését az európai szemeszter folyamatban integráljuk, így lehet az előre haladást és a nem kötelező 2020-as célok elérését, valamint a jobb végrehajtást biztosítani. A, követ, a környezeti és egészségügyi területnek sokkal nagy szerepet kell kapnia ebben a folyamatban, mert a, a szerepe jelentős a fenntartható növekedésben. Általánosságban támogatjuk a bizottság új megközelítését, hogy a kulcsterületekre összpontosít, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gazdaság zöldítése és a hatékonyabb egészségügyi rendszerekben való ráfordításokkal növelhetjük a versenyképességet, az ellátás biztonságát, és az európai állampolgárok jólétét. Az európai szemeszter kulcsfontosságú eszköz a szükséges strukturális reformok megvalósítására. A környezeti és egészségügyi szempontokat korlátozott jelentőségűnek tekintik azért, mert a 2020-as stratégiához és gazdasági foglalkoztatás teremtési lehetőségeiket egyenlőre még alul értékelik. Úgy gondolom, hogy a recesszió ideje alatt is a foglalkoztatás a területekben növekedett. A az európai szemeszter karcsosítására vonatkozó munka során azt láttuk, hogy a környezet és egészségügyi szempontok az ország specifikus ajánlásokban lényegesen csökkentek. 41 ajánlásból, ez 2014-ben volt, most már csak 14 maradt meg 2015-re. Mégis világos, hogy ez nem amiatt van, mert ez politikai terület megfelelően haladt volna előre. A az ajánlás vég, ajánlások végrehajtása nagyon gyakran gyenge volt, mert a meghatározások homályosak voltak, és a környezeti aspektus, egészségügyi aspektusok helyett a fiskális fenntarthatóságra figyeltek. Üdvözlöm, hogy a bizottság vitát kíván indítani arról, hogy a konvergencia eszközökkel, a gazdasági és szociális indikátorok viszonyítási alapként való bevezetését hogyan lehet megvalósítani. Ez azoknak az országoknak is ösztönző, akiknek a költségvetésük kiigazítása érdekében a kiadásokat csökkenteni kellett, de nem tudták a tartós hatásokat figyelembe venni. Ezeknek az indikátoroknak szilárd alapot kell, alapként kell szolgálni, egyebek között pedig mind az EU kötelezettségvállalásokat a, a fenntartható fejlődés 2030-as program értelmében, mint pedig a jelenlegi jogalkotási kezdemény célkitűzéseit, a körkörös gazdasági csomag céljait szolgálni kell. Végül pedig szeretném elmondani, hogy miért gondolom, hogy az egészségügy nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon az európai szemeszter keretében. Mindannyian tudjuk, hogy az EU korlátozott kompetenciával rendelkezik a e téren. A valóság azonban azt mutatja, hogy a jobb együttműködésre nagyon nagy szükség van az ágazatban. Az Európai Növekedés és Munkahelyteremtési Program megvalósításához az egészségügyi rendszernek kiváló minőségű eredményeket kell hoznia. E területen azonban még van fejlőd, fejlődése lehetőség és szükség is a területen. Itt most befejezem, és szeretném hallani kollégáim az árnyék előadók véleményét is e dokumentummal kapcsolatban, és szeretném majd koordinálni a további lépéseket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek. Durinyó úr az első a szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Köszönetet mondok az előadónak az elvégzett munkáért. Három pontot ragadnék még ki. Először is a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, utána az előadó jelentéséhez, és utána egy következő harmadik egyéb pontot, ami a közleményt illeti a bizottság részéről. Itt arról van szó, hogy a szociális és környezetpolitikai aspektusokat jobban figyelembe kell venni. Ez nem történt meg mindeddig Szeretnénk egyenlő partnerként együttműködni, itt a felismerések megosztásáról van szó, arról, hogy bevonjuk a szociális és a környezetvédelmi aspektusokat is. Ami aztán még szintén fontos, és ez tulajdonképpen az európai szemeszter összes dokumentumára vonatkozik, arról van szó, hogy konkrét javaslatokat is meg kéne fogalmazni, például az energia megtakarításra, és ezeket ténylegesen tovább is kell vinni. A jelentésben az előadó a legfontosabb aspektusokra koncentrált az EU, az EU 2020-as célok, az energiatakarékosság, a fenntartható növekedés és ehhez hozzájön még az egészségi aspektusok jobb figyelembevétele. Ez fontos alap, ezzel kell foglalkoznunk, és ez egyenlőre korlátozottnak tűnik. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen korban élünk, a COP21, a menekült probléma, és úgy gondolom, hogy itt van lehetőség arra, hogy további ösztönzőket hozzunk létre, olyan területekre nézve, ahol az Európai Uniónak szorgalmasabbnak kell lennie, az, a 21. században zöldíteni kell a gazdaságot, ehhez kompromisszumokat kell kötnünk átfogó témákban. a környezeti és szociális aspektusok végrehajtása nem megy szembe a nagyobb foglalkoztatással, hanem éppen elősegíti a foglalkoztatást, ha beemeljük erre a területre a környezetvédelmi kérdéseket. Nos, a bizottság dokumentumában perspektívát kell nyitni a 2020-as időszak utáni időszakokra is, egy, hiszen az ösztönzőknek túl kell mutatniuk 2020-on, ezt mindenképpen szerepeltetni kell az anyagban Fontos, hogy a mi saját jelentésünkben ezt egyértelművé tegyük, miközben természetesen a legfontosabb aspektusokat nem tévesztjük szem előtt az európai szemeszter tényleges feladatait. Köszönöm szépen. Parancsolj. Köszönöm. Elnök úr, én is Gratulálni szeretnék Kovacsev úrnak. Nagyon jó munkát végzett a jelentés kidolgozásával. A szöveg a jelenlegi formájában ö, átfogó szöveg, nagy területet fed le, és ami engem illet, a javaslatokkal nagy részt egyet tudok érteni, hogyha a gazdaság zöldítését kevésbé emelnénk ki itt az Európai Unióban, akkor az tulajdonképpen kevésbé tenni versenyképessé a gazdaságunkat, mert a zöldítés, a környezetbarát orientáció erősíti a gazdaságunkat, és ehhez az európai szinten rendelkezésre álló stratégiai kérdéseket kell mozgósítani, és meg kell nézni azt is, hogy mit tudunk nemzeti szinten elérni. Úgy gondolom ez lehet a siker kulcsa, hogyha a fenntartható gazdálkodás konkrét céljait is szem előtt tartanánk 2020-ig. Ehhez hatékonyabban kell dolgozni, hálózatba kötve kell dolgozni, mm, ahogy a kollégák már előttem elmondták. Szükség van arra, hogy a termelési folyamataink hatékonyabbak legyenek, a szűkös erőforrásokat észszerűbben kell felhasználnunk, mert így tudunk nagyobb foglalkoztatást elérni, ami még fenntartható is. Ez az elemzés egyébként egyébként strukturális problémákra rámutat, amelyeket meg kell oldani. Itt van az oktatási rendszer, a szakképzési rendszer, ez az, amit meg kell reformálnunk, mert a munkaerőpiacon hiányosságok vannak, hiányoznak emberek, például hiányoznak a mérnökök gyakran. Itt segítenünk kell a gazdaságnak, és eleget kell tenni a gazdaság igényeinek az egyetemeknek bizony szorosabban együtt kell működniük a szakképzési intézményekkel például, és a gazdasággal. Ehhez az egészségügyi rendszereket is korszerűsíteni kell, teljesen egyetértek az előadóval ebben a kérdésben. Arról van tehát szó, hogy fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a munkahely teremtés talán az egyik legfontosabb feladatunk. Ez az, amit az európai polgárok a leginkább becsülnek és méltányulnak, hiszen ez az alapja a jólétünknek. Szeretném még hozzátenni, hogy az előadóhoz has, mint az előadó már elmondta, nem elegendő az, hogyha csak beruházásokat erőltetünk, figyelembe kell venni az egészségügyi és a szociális tényezőket is, hiszen ezek is lényegesen hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Beszélni kell az adókönnyítésekről, az innováció esetében mindenek előtt a gazdaság zöldítése területén, hiszen ez az, ami a gazdaságot erősíteni tudja, és egy újfajta ágazatot képes erősíteni. A szociális mutatókat jobban előtérbe kell helyezni, jobban figyelnünk kell rá. Fennáll a veszélye a szociális kirekesztésnek, és szembe kell mennünk, szembe kell szállnunk az elszegényedéssel oly módon, hogy erősítjük a szociális tényezőket. Erőteljesebb konvergenciára van szükség az Európai Unió szintjén. Egyébként pedig teljes mértékben csatlakozom, ami elhangzott a kollégám részéről. Schleck úr. Köszönöm szépen. Horvátul folytatom. Köszönöm Köszönöm szépen. Sajnos nincs fordítás. Nos, támogatom azt, ami elhangzott javaslatként mindegdig. Több elemet hangsúlyozni kell. A körforgásos gazdaság fontos, és a hulladék gazdálkodás sem szabad szem elől téveszteni. Támogatom egyébként azt is, hogy hangsúlyozzuk az energiafüggőség csökkentését. A fenntartható növekedés az, amit támogatok, de hozzájön ehhez a versenyképesség is. A civil társadalom szerepét is erősíteni kell. Ami az európai szemeszter értékelését illeti, itt értékelnünk kell a klímaváltozás hatásait is, figyelembe kell ezeket vennünk, és amikor strukturális és gazdasági reformokról beszélünk, törekednünk kell a szinergia hatásokra a politikánkban. A civil társadalomnak erőteljesebb hangot kell kölcsönözni eközben, és rá szeretnék mutatni arra, hogy az egészségügyi tényező nem kellő módon kerül megjelenítésre. A tagállamoknak támogatniuk kell az oktatási rendszerek reformját, az intelligens specializációt erenkeztő, hiszen ez csökkenti a munkanélküliséget és zöld munkahelyeket tud teremteni. Ez gerjeszti a növekedést. Az európai eszközöket erre kell felhasználni ösztönző módon. If uh, no other colleagues who want to take... Hogyha más kolléga nem szeretne felszólalni, nem, akkor Jankodeszkó úré a szó bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Nagyon-nagyon rövid leszek. Köszönöm ezt az érdekes témát, amelyet az európai szemeszterrel kapcsolatban érintünk. Köszönjük az előadónak a munkáját. Üdvözöljük ezt a figyelmet, amely az európai szemeszterrel fókuszálódik. Mi az én főigazgatóságomban együtt dolgozunk a főtitkársággal ezen a témán. Az igaz, hogy az elmúlt évben a kevesebb figyelem irányult a makrogazdasági stabilitásra, a növekedésre, mindez pedig nyilván nyomos okok miatt. Jobban szerette volna a bizottság, hogyha jobban megvalósították volna a célkitűzéseket. Ugyanakkor azonban, ahogyan az előbb is mondtam, nagyon szorosan együtt dolgozunk a többi szolgálattal a környezetvédelmi politikák, szakpolitikák terén, és reméljük, hogy munkahelyet tudunk teremteni a környezetvédelmi témák erősítésével. Például úgy, hogyha csökkentjük a, csökkentjük a környezetvédelmi adókat. Tehát együtt dolgozunk a többi szolgálattal, és idén, 2015-ben, ugyanígy 2016-ban is, hogyha nem is országspecifikus ajánlásokon belül, de az országjelentésekben meg fogjuk jeleníteni a környezetvédelmi kérdéseket minden tagország esetén. Közösen együtt dolgozunk a tagállamokkal, van szakértői csoportunk is, olyan csoportunk, azzal azon munkálkodik, hogy hogyan lehet javítani az európai szemeszter munkásságát a környezetvédelmi kérdések kihangsúlyozásával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig újra megadnám a szót az előadónak, aki majd az eszmecseréről a konklúziót van. Köszönöm az összes felszólaló kollégámnak, köszönöm, hogy felszólaltak, és hozzájárultak ez a jelentéshez. Amit önök itt kiemelnek fontos elemként, azzal mi is egyetértünk, és együtt végül is jó jelentős, jelentés lesz, amelybe beveszük a klímaváltozást, a migrációt, az energiahatékonyságot, szociális, illetve környezetvédelmi kérdéseket, valamint az oktatási nézőpontot is bele fogjuk venni ebbe a jelentésbe arról, hogy hogyan lehet a környezetvédelmet, az energiát jobban belevonni az oktatásba, hogyan lehet több zöld munkát teremteni. Örültem, hogy a bizottság is azt mondta, hogy vannak adataik a, a, arról, hogy a zöld um, szektor a tagállamokban munkát teremt. Nagyon szívesen megnézném az adatokat lebontva a tagállamokra az is elhangzott, hogy az egészségügyi kérdéseket nem kellően képviselik, erről nem szabad megfeledkeznünk bizonyos tagállamoknak az a célja, hogy az ország specifikus ajánlások keretében csökkentsék az egészségügyi kérdéseket, próbálják, megpróbálják elkerülni azt, hogy a bizottság ilyen ajánlásokat fogalmazzon meg ezen a területen. Azt gondolván, hogy itt már a szubszidiaritás elvelő kerül, de véleményem szerint támogatnunk kellene ezt, és jobban ki kellene emelnünk az egészségügyi kérdések megjelenítését az európai szemeszterben. Még egyszer köszönöm. Köszönöm tehát a hozzászólásokat, nagyon várom az összes árnyék előadóval a jó közös munkát. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig egy pár perce fel kell függesztenünk az ülést, ugyanis várjuk a bizottság képviselőit a következő ponttal kapcsolatban. Addig is emlékeztetném önöket, hogy a módosítók beadásának a határideje december 8-a dél, csak angolul lehet majd ezeket a módosítókat benyújtani, ugye itt az idő probléma miatt. Majd Strasbourgban egy különülésen fogunk január 21-én szavazni, és az Econnal pedig majd februárban, és a plenárison pedig majd márciusban. Nagyon köszönöm. Most tehát egy pár percet várnánk a bizottság képviselőjére, és aztán majd tovább folytatjuk. Five o'clock. Öt óra van. Folytathatjuk. És az előttünk lévő kérdés, amelyet a parlamenti képviselők a bizottságnak feltettek, tehát megvan a környezetvédelmi jográz, jogszabályok végrehajtásáról, és köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy itt vannak. Kezdjük meg a jelenlegi jogszabályok végrehajtását. Stebbarts tette fel a kérdést, megadom a bizottságnak is a szót, majd a bizottság résztvevőjének, képviselőjének köszönöm, hogy eljött, és kezdjük is meg az első kérdésre feltett választ. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek! Az első kérdésre a válaszunk a következő. A bizottság nem látta még a, a brit lég levegőminőségi törvényt, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez mennyiben felelne meg a, az irányelvnek, de látjuk, hogy e területen milyen erőfeszítések vannak a brit hatóságok részéről. Önök is tudják, ez év végére jön ki a brit kormány levegőminőségi tervének végleges verziója. Bízunk benne, hogy meg fog felelni a terve az előírásoknak. Úgy tudjuk, hogy 38 zónát fed le a, azokat a zónákat, ahol az, EMO, az EMO2 határértékeket túllépték. A bizottság úgy várja, hogy átfogó intézkedés sorozattal próbálják majd a tervet követ, a terv kommunikációját követően a végrehajtást megkezdeni. Látjuk, hogy 2016-ra minden területen, londoni területen is hasonló tervek fognak születni. A brit határ idő az 2020. Úgy tűnik, hogy új kereteket dolgoznak ki, és intenzívebb erőfeszítéseket tesznek a az ultra kibocsátású járművek alkalmazásának ösztönzésére. Az intézkedések várható hatósága a koncentrációra vonatkozóan még eh, mennyiségi meghatározást igényel. A végleges levegőminőségi terveket ez év végén kell benyújtani. Egy pillanatban tehát csak a 2020-ig tehát 15 évre előre mutató határértékeket tudjuk meghatározni, ezt követően fog a levegőminőség irányelv hatályba lépni. A lehető leghamarabb kell az, a keret irányelv értelmében csatlakozni el rendelkezésekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a kérdés feltevője kívánne válaszolni. Először is Denz kollega sajnos nem tud itt lenni, úgyhogy elnézést kérek a nevében. A bizottság, amit elmondott, az, azzal kell kielégítenem, hogy a kérdés feltevője meg fogja várni ugye az elmondottak alapján az év végét, hiszen a 23-as cikket akkor figyelmen kívül hagynánk, ami mindenképpen szerződésszegéses eljárás elindítását jelentene. Most, hogyha az történik, amit a, a képviselő mondott, akkor tulajdonképpen a kérdésre megkaptuk a választ. Köszönöm szépen. Pedicini úr kérdése a következő. Kérem a, a bizottságot, hogy Zorino úr kérdésére válaszoljon, amely a szerződéses szegéses eljárások nem, részleges nem megfelelésével kapcsolatos. Ez a negyedik kérdés. Tehát a nem megfelelés és szegéses. Igen, köszönöm elnök úr. Először is szeretném emlékeztetni azt, hogy a tagállamok kötelesek a levegő minőségi irányában meghatározott értékeket E, elérni. Tehát a kötelezettség az nem az eszközökre, hanem az eredményre vonatkozik. Ezen kívül a kibocsátás forrás irányelvének végrehajtására vonatkozóan egy sor intézkedést kell a tagállamoknak, illetve áll rendelkezésükre, hogy meghozzanak a levegőminőség irányelv céljának elérésére, mint a gazdasági eszközök, városi eh, hozzáférési eszközök, vagy más eh, ágazatok kezdeményezései. A jelentős eh, a levegőszennyezés egészségre való hatásai miatt a bizottság továbbra is szeretné a levegőminőség irányelv teljes jogszabályi átöltetését. A keretirányelv 2010 óta meghatározta ezeket az értékeket, amelyek alapvetően, különösen a városi kontextusban a közlekedésből, közlekedésen nyúlnak vissza, az Euró 5 normáknál egy kicsit magasabb szintet várunk el 2030-ra. Tulajdonképpen ez a bizottsági javaslat időhorizonja. A teljes végrehajtás a kibocsátási tesztekre vonatkozó teljes végrehajtás az általános elemzések alapján a értéke, e, az, irány, az értékekhez közelíteni fog. Mr. Zib? Parancsoljon, Csipor. Köszönöm szépen. A kérdésem a következőkre koncentrált emissziós szintek számítása, a kibocsátási szintek számítása volt a kérdés, hogy a kibocsátást egy olyan alapon készítik, hogy vannak szabványok erre a közlekedési ágazatra vonatkozóan, azon járművekre, amelyek dízel meghajtásúak. Ami most nem régiben történt, az éppen arra mutat rá, hogy ezek az emissziók, ezek a kibocsátási értékek, amelyeket tesztek során megállapítottak, lényegesen alacsonyabbak a tényleges kibocsátásnál a közúti forgalomban. Mindenek előtt a nitrogénoxidekről van szó, vagyis a motorok egy jelentős része lényegesen többet bocsát ki, mint lehetett volna, vagy amit megállapítottak, vagy amit elvárnánk az említett deklarációkban vagy amit maguk a gyártók megállapítottak a motorjaikról. Mint már hangsúlyoztam, városi térségben a közlekedés miatti kibocsátás egy jelentős százalékos arányt képvisel, és ez még ténylegesen sokkal magasabb, mint a kalkulált, amit a tagállamok alkalmaztak. A kérdés most arra irányul, hogy a tagállamok mit tudnak tenni? Nem lehet -e esetleg szigorítani, vagy a tagállamok felelősségét firtatni ebben a kérdésben? Például, hogy ki a felelős a magasabb kibocsátásért. Ezt is meg kéne állapítani ahhoz képest, amit eredetileg kalkuláltunk. Ez az, amiről beszélek, vagyis egy másodlagos reflex ez, mert bizonyos dízelmotorok bizony lényegesen magasabb kibocsátási szintet képviselnek ténylegesen, mint ahogyan azt a, a műszaki ajánlások tartalmazzák. Ez érdek, ezért érdekes, és ez érdekes a nemzeti kibocsátás csökkentési programok szempontjából is. Köszönöm. Van egy további képviselő, Eckhout kolléga. Egy kérdésem van ehhez még, mert megemlítették az ADI pontot, tudjuk az adait, és a parlamenti vizsgálat folyik a jelenlegi döntése kapcsolatban, amit meghoztak az ellenzésében el tudná mondani, hogy a megfelelőségi tényező, amiről itt beszélünk, amit a tanács szeretne alkalmazni, 2,1-ről beszéltünk, aztán másfél lett belőle a járművek esetében, tehát 80-ról 120-ra lehet változtatni az elvárásokat, és Mit jelent ez a nitrogén oxid kibocsátásra az adott országban 2020-ban, vagy akár 2030-ban? Ugyanis azért ennek komoly következményei vannak a levegő minőségre nézve, és egy kicsit hiányoztam a környezetvédelmi főigazgatás fellépését, és érdekelne az ADI döntés következménye a levegő minőségre a későbbiekben. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Akkor megadom a szót válaszadás céljából. Köszönöm szépen. Azt hiszem az Európai Bizottság világosan rámutatott több állásfoglalásában, hogy ambiciózusabb célokat is kitűzhettünk volna, mi örültünk volna azt gondoljuk ennek ellenére, hogy ez egy fontos hozzájárulás ahhoz, hogy az emissziókat csökkentsük, ezt eddig is láttuk, mondjuk összehasonlítva ahhoz képest, hogy mi a jelenlegi helyzet, hogy ez több mint felére csökkenne, és ez eh, egy komoly hatást is jelent az jelenlegi minőségi szintek eh, tekintetében. Nincsenek eh, számok nálam, és nem tudom lefordítani az egészet levegő minőségre, de meggyőződésem, hogy egyre közelebb jutunk a célokhoz, és a lehetőség fennáll, hogy a tagállamok elérjék az ő értékeiket, határértékeiket 2020-ig. Mit már korábban mondtam nyilvánvaló, hogy ez egy szükségszerűség valahol, eleget kell tenni ennek, az eredmény számít, nem annyira az eszköz, ezt már elmondtam. E, a kibocsátások e, e, természetesen, hogyha ezekből a járművekből kijönnek, akkor ezt kompenzálni kell más intézkedésekkel, ez világos, például vannak dugódíjak, vagy a városi bejutási díjak, vagy egyéb gazdasági eszközök is vannak intézkedésként, amelyeket a tagállamoknak kell végig gondolniuk. A 2030-as célt illetően itt ez kisebb szerepet játszik, nem gondoljuk pillanatnyilag, hogy addig a hatások, ugye az általános változás miatt a flotta is változik, tehát ez a 2030-as értékeket, a nek értékeket nem befolyásolja annyira. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel folytathatjuk a munkánkat. Az első kérdés a második csoportból jogsértési eljárásokról van szó, úgy általában Catherine Bird tette fel a kérdést, és meg is adom a kérdés a válaszadási lehetőséget a bizottságnak. Köszönöm szépen. Egyetértünk azzal a véleménnyel, hogy szükség van arra, hogy szorosan figyelmel kísérjük a levegő minőségi irányelv megvalósulását tagállami szinten, és ebben az összefüggésben vannak eszközeink, ide tartozik a jogsértési eljárás is. Az első csoport, amelyről itt beszélünk, 2008-ra nyúlik vissza. A határértékekről van szó, amelyeket 2008-ban kellett megvalósítani, tehát eh, a mostani irányelv alatt is ezeket kell még alkalmazni. Egy, egy súlyos eh, és fontos eh, erőfeszítés volt részünkről, hogy ezt bevezessék 17 tagállamban. És megnéztük azt, hogy hogyan kezeljük ezeket jogsértési szempontból, akkor azt láttuk, hogy a jogsértési eljárás során 18, itt Ausztriával foglalkozunk, de őket nem vittük a bíróság elé, de négy tagállamot elítélt a bíróság, mert nem tartották be a PMT határértékeket. De az ítélet csak múltra vonatkozó jogsértéseket ítélt el, és ezzel foglalkozott strukturális eszközökre van szükség, hogy ezt az ítéletet felhasználjuk arra, hogy a jövőben a tagállamok ne kövessenek el jogsértést, ezt a, tragédi, ezt a stratégiát alkalmaztuk és hát igyekeztünk rámutatni, hogy ha nekik nincsenek eszközeik, e, intézkedéseik a csökkentésre, akkor ezzel jogsértést követnek el, ezért aztán új jogsértési eljárásokat is indítottunk. Több szükség volt, több időre volt szükség egyébként, ez meglehetősen bonyolult eljárás, és hát komoly méretű anyagot kell feldolgozni ehhez azt kell látni, hogy komoly emberi erőforrásra is igény van, hogyha összeállítjuk, és több száz zónáról van szó, amiket meg kell vizsgálni, és mondom, 17 tagállam esetében tettük ezt meg, és meglehetősen nagy számú tervet kellett emiatt átnéznünk. Szinte valamennyi esetben eljutottunk az indoklással ellátott véleményhez, és Bul- Bulgária a bíróság elé került, ahol a helyzet a legsúlyosabb az EU-n belül. Figyelembe véve a tapasztalatokat úgy gondoljuk, hogy elkerülhetetlen, hogy az Európai Bíróság értékelje ezt az új megközelítést, amit mi választottunk. Amennyiben ez úgy van, akkor az ítéletnek a jövő, jövőben más tagállamok magatartását figyelembe kell venniük, hogyha nem alkalmazkodnak, akkor bíróság elé fognak kerülni. De mint ahogy a képviselők hangsúlyozták, az Európai Bizottság fellépése nem csak a PM10-re vonatkozott, vannak 2010-ben vannak, vannak újabb értékeink, és ezeket ugyanilyen módon kívánjuk végrehajtatni. Látjuk, hogy ez a helyzet az Egyesült Királyságban súlyos volt, ezt az, ezzel az esettel foglalkoztunk először, mert miközben a többi tagállam elleni eljárásokat is szem előtt tartottuk, pilot kísérleti projekteket indítottunk ezen a területen, olyan államokban, amelyek nem teljesítették az előírásokat. Mint mondtam, itt is 17 tagállamról van szó, kettő időközben lezárult az eljárások közül, mivel eleget tesznek az előírásoknak, de van hat olyan is van, amelyek esetében elindítottuk idén a jogsértési eljárást, hivatalos leveleket elküldtük, és pillanatnyilag értékeljük az erre adott válaszokat. Miss Bartel? Bartel, asszony. Nagyon köszönöm, köszönöm a választ is. Véleményem szerint talán nem, nincs olyan EP képviselő, akit ne kérne számon a választója azzal kapcsolatban, hogy miért is választják meg, hogyha nem tartatják be a választ kötelezettségeket. A törvénykezés, 2008-ban is arról beszéltünk már, hogy kell valamit tennünk, aztán erre megy az ügy, arra megy az ügy, kötelezettségszegési eljárásra kerül sor. Szerintem ez nagyon lassú. Hozzá, hogyha én kívül lennék ezen az épületen, akkor nagyon ki lennék borulva. Szerintem a tagállamok nem valamikor nem felelnek meg egy elvárásnak, egy jogszabálynak, akkor azt mondják, hogy jó, de hát a többiek sem felelnek meg, majd akkor kell még egy évet várni, mire kapunk egyáltalán levelet arról, hogy valamit nem tartunk be, aztán az indul, vagy folyamat. Az érdekelne engem, értem, hogy mit mond az emberi erőforrásokkal kapcsolatban, értem, hogy nehéz a helyzet, de hát hogyha a, azt nézzük, hogy az Európai Bizottság a rendőr, ugye a parlament és a tagállamok között, akkor talán a bizottságnak meg kellene, rendelkeznie kellene a megfelelő erőforrásokkal, hogy, hogy rendezzék a helyzetet, és megkapják a tagállamok a megfelelő információkat felügyelik a tagállamokat, de hát nem, nem így működik a, a világ. Gyorsabbnak és szigorúbbnak kell lennünk, és meg kell győződnünk arról, hogy amiről hogy minőségi, hogy a minőséget is betartatjuk. Ugye itt az emberekről, az emberek életéről van szó. Az embereknek nincs választásuk, azt a levegőt szívják be, ami, ami van de nekünk ez nagyon frusztrált, frusztrációra okot adó helyzet. Van-e esetleg mód arra, hogy a bizottság gyorsabb legyen, gyorsítson? Értem, a levegőminőség van is, ben is szükség lenne erre. Persze ott van a trilógus, nagyon sok vita, mindenki érti ezt, mindenki érti, hogy egyességre van szükség, de mégis tíz évig csak folyik és folyik az ügy, és nem tartják be az előírásokat. Szerintem ez nagyon frusztrál, frusztrációra ad okot nekünk is, képviselőknek is, ugyanis mi képviselők állandóan találkozunk a szavazóinkkal, és mindig azt kérdezik tőlünk, hogy miért nem tartatjuk be azokat a jogszabályokat, amelyeket mi fogadunk el. Köszönöm. Öné a szó. Köszönöm igen, mindenki érti, hogy miért van itt frusztráció, de hát ez az eljárás, olyan eljárás ez, amelyet megfelelő módon kell, alaposan kell kezelni. Itt 17 tagállamról van szó, több száz zónáról, amelyek átlépték a, hatá- a küszöböt, tehát sokkal, sok mindennel kell egyszerre foglalkoznunk, méghozzá úgy, hogy legyen esélyünk a bíróság előtt. Tehát szorgalomra megfelelő előkészítésre van szükségünk, annak érdekében, hogy az eljárás megfelelően lefolytathassuk, és rendbe tegyük a helyzetet. Persze szeretnénk megnyerni a bírósági eljárást, ehhez már pedig több, több, sok jogi, technikai munkára van szükség, hogy megfelelően előkészítsük az ügyet. Részben ezért ilyen sok idő egy-egy eljárás. Tudják önök is, hogy vannak olyan eljárások, amelyek nem a mi kezünkben vannak, nem, nem tudjuk ezeket megváltoztatni, át kell esni ezeken az eljárásokon. Mm, több éve, vannak olyan eljárások, amelyek több éve indultak, tehát nem mi indítottuk őket. Mindez mindennek kapcsán értem, hogy az emberek, a szavazók miért frusztráltak, de itt nem fogunk, nem csak kötelezettségszegési eljárásokról van szó. A kötelezettségszegési eljárás a mi munkánknak egyre fontosabb része egyébként, amikor látjuk, hogy egy-egy tagállam úgymond veszélyben van, vagy már átlépte a limit határértékeket, akkor ugye közvetlen kapcsolatba lépünk velük, megtárgyaljuk a régiónak, vagy az országnak a képviselővel, a képviselővel a helyzetet, azt, hogy mit is lehet tenni. Tehát itt párhuzamos eljárás zajlik, amelynek a során megpróbálunk megbizonyosodni arról, hogy a túllépést túlépéssel felszámol a tagállam vagy a régió egy bizonyos időn belül, és így a kötelezettségszegési eljárást is megszüntetjük. Tehát itt kettő dolgot szolgálunk. Egyszer először is azt, hogy a túllépés fejeződjön be, másrészt pedig azt, hogy az emberek bizonyosak, bizonyosak lehessenek abban, hogy tiszta levegőt szívnak és így tudjuk megfelelően a bíróság elé vinni az ügyeket. De ezek a párhuzamos utak már évek óta haladnak egymás mellett. Szerintem a tagáll- bizonyos tagállamok már már rendezték a helyzetet, reméljük, hogy több tagállam is így fog tenni, hogy a kötelezettségszegési eljárásoknak a számát csökkenteni lehessen vagyis próbáljuk gyorsítani a folyamatot ezzel a párhuzamos, párhuzamos eljárással. Köszönöm. Most pedig a hármas kérdésre térnénk, ezt az ötös kérdésre térnénk át, vagyis a részecskéknek való kitettség, illetve az ózon réteg. Federlé írta a kérdést, de Berter aztán is részt vett. Úgyhogy... Thank you, Chair. <clears throat> With regard to PM... Köszönöm szépen. Mint mondtam korábban, több tagállam van tehát, amely jelentősen meghalad sok értéket, de azért látunk módosulást, látjuk azt is, hogy az érintett zónák hatása is csökken. Egy másik dolog, a tagállamok többségében a probléma inkább a napi határértéket illeti, az éves határérték az tulajdonképpen megtartható, ez is fontos szempont. Nyilvánvalóan nem kielégítő persze a probléma, de mégis így ez azt jelenti, hogy az éves határértékeket legalább tartani lehet. A probléma tehát rendkívül fontos, nem tagadom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a tapasztalatot mutatja, hogy megfelelő intézkedésekkel, helyi és országos szintű intézkedésekkel csökkenteni lehet ezeket a szinteket. Tulajdonképpen a legtöbb tagállamban a megfelelést 2020-ra biztosítani lehetne legkésőbb. A bizottság ezért, mint mondtam, korábban megfelelő lépéseket tesz a Bulgária ellen. Elsősorban úgy értük, hogy a, az expozíciós kitettség rendkívül magas. A helyzetet a többi 15 tagállamban is nyomon követjük persze. Mind a 15 érintett tagállam megkapta már a kiegészítő véleményt, illetve figyelmeztetést. A további lépések alapján majd eldöntjük, hogy lesznek-e olyan tagállamok, amelyek időközben megtalálták azokat az intézkedéseket, amelyekkel a lakossági kitettség megszűnik. Az úzonra vonatkozóan is volt egy kérdés, ahol a környezeti célt az irányelv határozza meg alacsonyabb jogszabályi szinten. Világos, hogy feltétlen köte, eh, kötelezettség van az eredményekre vonatkozóan, de a célérték az ozonra vonatkozóan az volt, hogy ahol lehet, el kell érni. Ez némi rugalmasságot enged az érintett tagállamoknak. Amiatt is, hogy az ozonváltozás olyan hosszú, lassú és széles sávú változása ment át. Határozni, eh, hangsúlyozni szeretném, hogy az új irányelv elfogadása nagyon fontos az ozon határértékek az ozon kibocsátás miatt, illetve az ozont veszélyeztető kibocsátások miatt változhat. Egy összefogott, koherens elképzelése van szükség, amelyel a tagállamok biztosak lehetnek abban, hogy a, hatá- hogy a kibocsátás csökkentést és ezzel a levegő minőségi határértékeket el tudják érni, hiszen nem kell a határon átnyúló komponensek miatt aggódniuk a levegőszennyezés terén. Köszönöm. Köszönöm én is. Igen, az előző kérdéssel kapcsolatban van még valami tulajdonképpen, hogy hogyan lehet gyorsan ezekkel az országokkal együttműködni. Ez a jogszabály erre utal, és tulajdonképpen a, az összes ágazatot be kell vonni a jogszabály hatája alá nem csak a kormányzatokra van itt tehát szó, hanem az ágazatokat, a vállalatokat is eh, meg kell győzni az együttműködésről. És ez a más ember levegője kérdése könnyebben kezelhető akkor, könnyebben orvosolható. 20 tagállam nem felel meg, csak 8 felel meg, ez azt is jelenti. Nos, eh, mit fognak ők mondani, hogyha az összes többi nem tartja be az előírásokat. És a bizottság viszont csak azzal az egyre figyel, amely nagyon-nagyon rosszul teljesít. Hogyan lehet segíteni a bizottságot abban, hogy a meghozott jogszabályokat végre gyorsan végrehajtsák. Hallom, amit mond, de meglehetősen frusztrál, hogy túl sokan, túl nagy szennyeződést okoznak, és eh, igazából nincsen meg a lehetőségünk arra, hogy hatékonyan, gyorsan kezeljük ezt az emberek egészségének védelme érdekében. Tudjuk, hogy ez méreg, és lehet, hogy sokkal gyorsabban kellene lépnünk, hogyha látnánk, hogy mi van a levegőben. Köszönöm minden esetre a választ nagyra értékelem. Látom, hogy nem a legegyszerűbb dolog, és mindaz, amit az Európai Unióban teszünk, az a nem megfelelés kérdésébe ütközik. Ez az, ami az egész dolgot, az egész mindent bonyolít. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nekem 16 nyugodtan fel, e, foglalkozunk, nem 20, és nem az egész tagállamról beszélünk, azért ezt lássuk, hanem nagyon gyakran eh, ilyen hotspotok vannak, ami persze nyilvánvalóan nem e, csökkenti az ott élők e, egészségének veszélyeztetését, de területekről van szó, nem egész tagállamokról. Valóban a, a kicsit fokozatosan haladunk előre a, a szerződés, illetve a törvénysértésekkel kapcsolatban mindig, ahol a legmagasabb határérték túllépés van, azzal kezdünk, ahol a lakossági expozíció a legjelentősebb. Meg kell, hogy mondjam, talán megismételni még egyszer, hogy minden esetet nyomon követünk, ahol úgy látjuk, hogy van határérték túllépés, de a prioritás az bizonyos kritériumok alapján, alapján határozzuk meg aminél úgy gondoljuk, hogy először a legnagyobb problémát kell kezelni, és azután jöhet a többi. Persze nem eh, ignoráljuk a határérték túllépéseket, ezt egy átfogó módon értékeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a hatodik kérdésre térünk át. Eh, made by Pier Nicola Pedicini. Nicola Pericini eh, kérdése. Thank you. There are various components. Különböző komponensei vannak ennek a kérdésnek. Először is a levegőminőséggel kezdem. Lehet, hogy ismétlem néha magam, de azért elmondom, hogy világos legyen. Értékeljük a levegő minőségi adatokat, amelyeket a tagállamok évente nyújtanak be. Például a 2014-es adatok ez év szeptemberében kellett, hogy beérkezzenek, és ez a végrehajtás igazolásának az alapja számunkra. Jelenleg a levegőminőség terén folyam, Olaszország ellen van jogsértési eljárás, a PNR, bocsánat, a PN és ez a 1505-ös, de felolvasom olaszul, bár nem tudok olaszul. Aria Napoli, Napoli e Caserta. Which um, partly... Tehát uh, részben A, a jogsértési eljárás tehát részben erre a területre vonatkozik. A víz kapcsán a tagállamok kötelessége a környezeti minőségi normák értékelése és eh, nyomon követése. A bizottság is nyomon követi azt, hogy a, a rendelkezéseket hogyan ültetik át a tagállamok, és ajánlotta, hogy Olaszország általános és eh, lényegi intézkedéseket hozzon a vegyi szennyezések ellen a, a folyó bázis kezelési tervébe, ez 2015 végéig kell kidolgozni, és 2016 márciusáig a bizottságnak értékelésre benyújtani. Hulladék. A bizottság emlékeztet arra, hogy a, a, az Európai Bíróság már elítélte Olaszországot, amiatt, mert nem felel meg a 2006 per 12 LK irányelvnek kampániában a, és hiányzik a, a hulladékfeldolgozási létesítmények megfelelő hálózata, és a, a földi tározókban elhelyezett hulladékmértékét is túllépték. Az ipari szennyezése kapcsolatban pedig illetve a környezeti minőségi normák megsértésével kapcsolatban legyen az víz vagy levegő, a nemzeti illetékes hatóságok további engedélyeket, illetve feltételeket szabályozhatnak, szab, hozhatnak a, az engedélyek kiadásával kapcsolatban. Amennyiben ezeknek a, a feltételeknek a létesítmények eleget tesznek, akkor a szolgáltató meghozhatja a szükséges intézkedéseket. Nincsen intéz, információnk arra vonatkozóan, hogy az ipari kibocsátási normákat megsértik-e az érintett térségeken kampaniában. De ami a, a tanulmány egyéb helyszíneit illeti, azokkal kapcsolatban megjegyzem, hogy az ipari kibocsátási irányelv értékeinek megsértése miatt a torontói térségben eljárást, szerződéses eljárást indítottunk. Tehát a bizottságnál vannak vizsgálatok most, és ez, így szeretnénk az összes olyan kérdést megtárgyalni, ahol véleményünk szerint az EU környezeti jogszabályainak átültetése nem teljes. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pelicini kolléga. Köszönöm. Nagyon értékelem ezt a választ. Ön, hogyha jól emlékszem, meghívták egy olyan eseményre, ahol részletesen foglalkoztunk ezzel a témával, és hallhattam, hogy az emberek mennyire szenvednek, mennyire fáj nekik ez az egész helyzet. Itt nincs ennek semmi köze Terentóhoz, ez kettő nagyon különböző problematika. A mi nézőpontunkból itt erősebb, határozottabb fellépése van szükség. Méghozzá erősebb fellépése van szükség, mint maga a kötelezettségszegési eljárás, ugyanis a kötelezettségszegési eljárás látjuk, hogy nem elég. Én azt gondolom, mi azt gondoljuk, hogy uh, itt uh, mindenképpen a hitel, Európa hitelessége, illetve a bizottság hitelessége van függőben, nem pedig az, hogy most a talajjavításra mennyi, mennyi forrás is megy el. Ugyanis ezek a helyek, ezek a területek nagyon, nagyon korruptak, és ahhoz, hogy élhessenek, ahhoz, hogy működhessenek új erőforrásokat adhassanak Európának, ahhoz, és hogy az egész rendszer ezekből a területekből profitáljon, ahhoz az állampolgároknak is elég jelre van szükségük, ehhez pedig nem elég a kötelezettségszegési eljárás. Éppen ezért kértem én azt az ENVI szakbizottságtól, hogy figyelje nagyon közel, közelien ezt a ezt a helyzetet, és menjen misszióra, hogy láthassuk a saját szemünkkel, hogy mi is, mi is a helyzet. Mert most itt állt igazgató asszony, itt a 2015-ben vagyunk most, 2016 márciusáig nem fog megoldódni ez a helyzet. Hogyha önök is látnak azt, amit én is láttam a saját szememmel, akkor értenék, hogy valóban katasztrofikus a helyzet, és egy szimpla kötelezettségszegési eljárás nem elegendő. Köszönöm szépen. Nem tudom, a bizottság kíván reagálni most. Nem kíván reagálni. Jó. Akkor folytathatjuk a következő ponttal a folyamatban lévő előírások felvizsgálatával. A Börder asszony a hetes kérdése következik. Meg is adom a szót az Európai Bizottságnak válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem világos, hogy a levegő minőségi irányelv arra szolgál, hogy a jövőbeli koncentrációkat hozzuk megfelelő irányba, méghozzá, hogy majd, a WHO határértékei alá megyünk, és ezt mindenhol biztosítani szeretnénk. 2013-ban a bizottság felülvizsgálatot végzett, az a a levegőminőségi szakpolitika kérdésében is itt arra mutatott rá az eredmény, hogy a tervezett módon most átalakítani az idevágó előírásokat nem megfelelő az EU határértékek egyébként számos területen összhangban vannak, e, például az NO2 nitrogénoxid kibocsátásban a WHO előírásokkal, és bizonyos a részecskék esetében PM2 és feles és a PM10-es ügyében azt kell látni, hogy 16 tagállam még mindig túllépésről számol be, de pedig ezek nem olyan szigorúak, mint ahogy tulajdonképpen lenniük kéne. Tehát mielőtt esélyünk lenne arra, hogy a WHO értékeket elérjük, először azt kéne biztosítani, hogy a saját értékeinket elérjük a PM2 és feles esetében, és ez azt jelenti, hogy idén ezt megnézzük, és az adatokat nem sokára meg fogjuk kapni, mert akkor tudunk beszámolni arról, hogy mennyiben teljesítjük az előírásokat. A tiszta levegő program a bizottság részéről, amit 2013-ban indítottunk, ez mindenek arra koncentrál, hogy 2020-ra legkésőbb elérjük a most meglévő előírásokat, és meg csökkenteni szeretnénk 2030-ig még tovább csökkenteni, erről már beszéltünk és hogyha ilyen emissziós csökkentéseket sikerül elérni, akkor a koncentráció is egész Európában csökken, ebben bízunk. Ja, azonban azt látni kell, hogy a levegő minőség irányelvét meg kívánjuk tartani, de vizsgáljuk időközben természetesen az, a változtatások lehetőségét figyelnünk kell, például az egészségre gyakorolt hatásokat a kettő és feles méreteknél, meg az NO2 kibocsátásban ezeket értékelni fogjuk, ezeket az eredményeket és a felvizsgálatokat a, igenis felhasználjuk, hogyha van rá lehetőség, és mint már korábban mondtam, előtte biztosítani kell azt, hogy a tagállamok, valamennyi tagállam a jelenlegi sztenderdeket teljesítse, mielőtt további lépéseket tennénk annak érdekében, hogy a WHO iránymutatásokat elérjük, ami természetesen hosszú távú célunk marad, ezt hangsúlyozni szeretném, és ez összhangban is van a hetedik keretprogrammal. Nem tudom. Kicsit megosztjuk a munkát, jó? Mm, köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen arra, hogy a kérdésre választattak a bizottság nevében. Be kell látnom, hogy értem mennyire nehéz helyzetben van itt az Európai Bizottság, hogy hát ők tudják, hogy keményebb szabványokra lenne szükség egyrészt, másrészt viszont konfrontálódnak a valósággal a terepen és a tagállamokkal, akik egyszerűen nem tesznek eleget a jelenlegi szabályoknak sem, arról nem is beszélve, hogy a jövőbeli keményebb szabályokat betartanák. Nyilvánvalóan az egy kicsit fura így, hogy a tagállamokat díjazzuk azért, mert nem tartják be a jelenlegi előírásokat mert eh, ezzel a saját képességünket csökkentjük valahol, hogy feljebb vigyük az értékeket, és közel kerüljünk, és elérjük a WHO iránymutatás értékeit. A kérdésem az, hogy ugye a jogalkotás az egy dolog, és fel tudom el tudom képzelni, hogy sokkal keményebb sztenderdek hangsúlyozása politikailag nem feltétlenül megfelelő, de el tudom képzelni, hogy az Európai Bizottság folyamatosan felhívja a figyelmet, amikor tárgyal a tagállamokkal a WHO előírásokra, vagy iránymutatásokra, ami azt jelenti, hogy nem a jelenlegi EU szabályokat kell csupán betartani, hanem egy ideális világban a még keményebb iránymutatásokat is be kéne tartaniuk. Tehát hm, ezt újra és újra kommunikálja az Európai Bizottság a tagállamok felé? Ez a kérdés. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Teljes mértékben, és azt mondtam korábban, hogy a, hogy a tagállamokkal folyamatosan tárgyalunk, kommunikálunk, és nyilvánvaló, és nem csak a jogsértési eljárásról van szó, mert az egy dolog, de a régiókkal, a tagállamokkal, a helyhatóságokkal, a nagyvárosokkal tárgyalunk, világos, hogy újra és újra rámutatunk, hogy a jövőben túl akarunk lépni ezen, sőt el akarjuk érni a WHO iránymutatásokat. Világos cél ez a hetedik keretprogramban, már ezt meghatároztuk, a tiszta levegő programokat felvizsgáljuk, az idevágó irányelveket, erre javaslatunk van természetesen. És a cél az, hogy csökkenést érjünk el, például az egészségi hatásokat 62%-ról is beszélünk, ez közelebb hoz bennünket eh, ahhoz, hogy elérjük az WHO iránymutatásokat hogyha ez, ezt elindítottuk, ezt az elképzelésünket, és ez elvezet a WHO munkák felvizsgálatához bizonyos szennyezőanyagok esetében, hogyha eljutunk ide, akkor összességében tudjuk vizsgálni a helyzetet, és ez alapján meghozzuk a döntéseinket, és ahol úgy gondoljuk, hogy változtatásra van szükség, ott meg fogjuk változtatni ezeket a minőségi értékeket, ha megnézzük a nemrég kiadott levegőminőségi vizsgálatot, és láthatjuk abban, hogy a számok, a nyelvezet elég egyértelmű, a WHO értékei azok, amiket mi el akarunk érni, tehát valahol ez a célunk. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Megkérdezem a bizottságtól, hogy tudná válaszolni az utolsó két kérdésre, ugyanis um, itt az egyik um, képviselőnk egy másik parlamenti uh, ülésem van. A hármas kérdés Ugye a nitrogéndioxiddal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás és a nyolcas kérdés a nitrogén-dioxid kibocsátása dízel meghajtású autók esetében. Meghallgathatjuk a bizottság válaszát? Igen, természetesen. Köszönöm. Ami a hármas kérdést illeti, miután az összes tagállamban vizsgálatokat folytattunk le azon tagállamok esetében, amelyeknél a nitrogéndioxid küszöböt, kibocsátási küszöböt túllépték. Azt láttuk, hogy bizonyos országok a, ugye a kilépés, a túllépés mértékét, illetve az érintett lakosság nagyságát tekintve igen nagy túllépésekről tettek tanúbizonyságot. A következő időszakban ugye van egy második hullám, egy második felügyeleti hullám, amelyet majd a tagállamokkal szemben el fogunk indítani. A jelenlegi kötelezettségszegési eljárásokat pedig meg tudjuk változtatni a helyzetnek a komolyságától függően, de mint hogyha látjuk, hogy a nemzeti országos célkitűzések a kibocsátás csökkentés érdekében nincsenek meg. Ez volt a hármas kérdés. Ami a nyol- hetes kérdést illeti, illetve a nyolcasat, mondja a bizottság képviselője, tehát a nitrogén-dioxid kibocsátás és ennek a csökkentése, ugye ez volt a nyolcas kérdés. Megint elmondanám, erről már volt szó, hogy a bizottság eltökélten Mm, úgy döntött, hogy a jogi mm, keretnek a hitelességét visszaszerzi, és mm, megelőzi az esetleges károkat, amelyek az állampolgároknak az egészségében, illetve a környezetében mutatkozhatnának. A tesztelés valóban nagy kiterjedésű volt, és 2020-tól azt szerettük volna elérni, hogy minden évben újra néz, vizsgáljuk újra, hogy ezek a mérési eszközök mennyire megfelelőek. A hiba határt pedig tovább szeretnénk csökkenteni. Ahogyan erre már a kérdésben is rámutattak, ugye itt ez a kibocsátás csak az élemnek az egyik oldala. Arra is szükség van a típus, típus jóváhagyásra, a piac támogatására is szükségünk van, illetve az a, a gépjárművek tesztelésére. A típus jóváhagyási jogszabályozást egy erősebb, határozottabb keretté kell alakítanunk, és megfelelő eszközöket kell kialakítanunk annak érdekében, hogy a megfelelő tevékenységet lefolytathassuk a nem megfelelő és nem biztonságos termékek esetén. A fókusz az azon lesz, hogy az eljárásokat megerősítsük, és az információ cserét szintén megerősítsük a kompetens intézményekkel. A bizottság pedig piaci felméréseket fog végezni, amint az adott jármű belép, vagy kilép a, a, a piacra a bizottságnak pedig nagyobb beavatkozási lehetősége lesz, nagyobb, ö, nagyobb lehetősége, több lehetősége lesz arra, hogy eldöntse, hogy ö, hogyan is lép fel. Ami a tervezetet illeti, itt az általános típus jóváhagyási kerettel kapcsolatban, ezt majd nem sokára el fogjuk fogadni. Időközben pedig nagy figyelemmel hallgatjuk a nézőpontokat, arra vonatkozóan, hogy még mit kellene tennünk, mint tevékenységet kellene lefolytatnunk hogy megfelelően monitorozzuk, felügyeljük a rendszert és a tanúsító intézményeket. Nagyon szívesen vesszük a javaslatokat, illetve megpróbáljuk majd továbbra is fenntartani a párbeszédet. Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy van-e a kollégáknak esetleg más kérdése. Úgy tűnik, hogy nincs. Rendben, akkor szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, és az NV ülést le is zárhatjuk. Majd a következő ülésen találkozunk, ami egészen pontosan december 3-án lesz az Agrival és a Devével, utána pedig december 11-én külön rendkívül élésünk lesz Strasbourgban. Nagyon köszönöm.